Uh, next point. Uh, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim, kedves nyilvánosság, szavazni kezdünk. Először is elnézést kérek minnyájuktól, hogy 15 percet megvárakoztattuk önöket a késés, de hallatlan, izgalmas koordinátori ülést folytattunk le. Nagyon jó eredményeket értünk el. Minden jó, minden oké, okay. nincsen feszültség az ülés után, de hát hosszabb ideig tartott, mint amire számítottunk. Be kellett fejeznünk a munkát, elnézést ezért késő, késtünk. Négy jelentésről szavazunk, és körülbelül egy másfél ebbe vita van köztem. Szóval hosszabb ideig köztem és a titkárság között egy, szóval egy másfél óráig tart majd a szavazás. Nem tudjuk pontosan meddig. Lássuk tehát a földgáz és villamos energia árakra vonatkozó európai statisztikákról szóló jelentést. Az előadó Barbara Kappel. Először próbaszavazást tartunk. Felteszek egy kérdést. Haragszanak-e a késés miatt? Megnyitom a szavazást. No, I vote yes. The vote is closed. One EPP too many. Okay. A néppárt közül egyel többen szavaztam, mint lehetett volna. Rendben van. Rendben van akkor. Akkor lássuk magát a szavazólistát. 68-as módosító, két öm, és az 57-es, 56-os, tehát 56-tól 68-ig pontosabban. Ezek azonosak. Ki támogatja őket? Ki ellenzi? Elutasítva. 73-as és 76-os tömbben ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. 78-as mellettem, bocsánat, 75-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 78-as kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 9-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 8-as mellettem, ellenem, mert hát ellenőrizzük le. Azt hiszem elfogadtuk, de azért lássuk meg. Tehát a 80-asról szavazunk. <clears throat> Bocsánat. A néppárt és az ALDE egyel túl többen szavaztak, tehát a néppárt és az ALDE. A néppárt még mindig egyel többel vannak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-en 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ösről? Persze, megnyitjuk az ellenőrző szavazást. A 85-ösről tehát ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 87 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 88 mellettem, ellenem, hát ellenőrizzük le a 88-ast. I close the vote. Rejected. Elutasítva. 89 mellettem, ellenem, Hát ellenőrizzük le ezt is, a 89-esről megnyitom a szavazást. I close the vote. Melyet le is zárok. Elfogadtuk. 90 mellettem, ellenem. Check. Ellenőrizzük le ezt is. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91-től 61-ig tömbben szavazunk. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodott elutasítva? 62-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 10, 82-es, 83-as tömbben mellettem, ellenem. Ezt elfogadtuk. 84 mellettem. Elnézést javít az elnök. Már is tovább megyünk a 20-ashoz. Hmm, Since Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, if we jump to amendment 20. Egyszabadú 20-as módosítóról szavazunk, ki van mellette? Ki van ellenem? Hát ellenőrizzük le a 20-ast. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 102-es kitámogatja kiellenzi, Kitartózkodott elutasítva, 103-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor a 21-estől a 32-esig tömbben mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 8-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 34-es mellettem, ellenem, tartózkodás utasítva. 113 mellettem, ellenem, tartózkodás utasítva. 35 mellettem, ellene tartózkodás utasítva. 114-es mellette, ellene tartózkodás utasítva. 37-es mellettem, ellene tartózkodás utasítva. 107 115 mellettem, ellene tartózkodással utasítva. 108-tól 55-ig tömbben mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 40-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, nem, a 40-esről ellenőrző szavazást tartunk. I close the vote. Rejected, well, rather, rather. Elutasítva. Ő 41 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 42-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es mellette, ellenem, elutasítva 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 58 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 56 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 59 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva A végszavazást pedig elektronikus módon tartjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39 igen szavazat, 6 nem szavazat most pedig a jogalkotói állásfoglalási indítványról név szerint, tehát elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Accepted and elfogadtuk, és most az intézményi tárgyalásokról is szavazunk. Itt a szakbizottságban lévő képviselők, nem a jelenlévők, hanem a teljes bizottsági tagság többségére van, többségi szavazatára van szükség. Tehát most név szerint szavazunk arról, hogy meg, megnyissuk az intézményközi tárgyalást. Lezárom a szavazást. Világos a mandátum megkaptuk a mandátumot az intézményközi tárgyalások megkezdésére. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját, és már is megyünk tovább. Az eredményjelentés a megújuló energiáról című jelentés szavazására Paloma López Bermejo jegyzi ezt a jelentést. Köcs. Compromise 13 in favor. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 Silikiotis doesn't have a voting card, so we have to count. It's rejected, yeah, so rejected. all. The Silikiotis yeah. should go for the card. Yeah. Rejected. Okay. Elutasítva. Compromise 14. 14-es kompromisszum. 14-es kompromisszum. Mi történik, mi történik? You closed the vote. While... Túl korán zártál a szavazást. Oké, okay. oké, okay. Okay. Uh, once again. Uh, compromise 14. I will no, wait longer. No. Compromise a 14-es kompromisszum nem. Nem, nem. Kitámogatja, Tehát nem. Az 59-esről szavazunk, elnök úr. Elnök úr, elnézést. Elnök úr. Repeat the vote. I... Why? We can't vote. We, can, we, can, we didn't vote the... Az 59-esről nem szavaztunk, mert a gép nem működött. Tehát azt kérjük, hogy ismételjük meg a szavazást. Két kollega nem szavazott a gép miatt, mert a gép nem szavazott. What was the result? What was the result? What was the result? 29, You can, you can check. You have not two votes uh, less. dear colleagues, dear colleagues, we should not... Kedves képviselőtársaim, várhatok hosszabb, akkor két órát fog tartani a szavazás, de a szavazás közepén ne változtassuk meg a szabályokat. Time. So I could not change suddenly. Mindenhol ugyanannyit vártunk, tehát most nem tudok várni csak azért, hogy hogy visszamenni, de hosszabban várok, hogyha erre szükség van, tehát hogyha ellenőrző szavazást tartunk, vagy a név szerinti szavazásnál hosszabban várok. Lehet, hogy két órába telik a szavazás, rendben van, hiszen legyünk meggyőződve, hogy helyesen szavazunk. <clears throat> De nagyon nehéz most visszatérni bármilyen szavazásra, hiszen semmi rendkívüli nem történt. Most hosszabban várok, majd elnézést kérek, de nem tudok visszamenni egy már megtörtént szavazáshoz. 14-es kompromisszumos kitámogatja, ki ellenzi. Ellenőrizzük le a 14-es kompromisszumot. Hosszabban várok. Túl sokan szavaznak a néppárt részéről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Eh, additional to compromise 14. 14-es kompromisszum mellettem, ellenem. Ellenőrizzük ezt is le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellenem tartózkodás. Ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72 mellettem, ellenem. Tartózkodás, ellenőrizzük ezt le. 72-es. ellenőrizzük, tehát le a 72-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 16-os kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5, 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette, ellenem, hát ellenőrizzük le a 18-as kompromisszumot. Ellenőrizzük le. I closed the vote. Rejected. Rejected. Lezárom a szavazást, elutasítva. 85-ös mellettem, ellenem. 85-ösről szavazunk, még egyszer mondom. Lehet, hogy erre nem számítottak. Tehát a 85-ösről szavazunk mellette, ellenem. tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, sajnos ezt le kell ellenőriznünk. A 85-ösről szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Okay, we go to 90. 90-es. 90-es mellettem. Ellenem ellenőrizzük le a 90-est. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 91 mellette. Ellenem. Ellenőrizzük ezt is le. 91. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 92 mellettem. Ellenem. Elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 101-es módosítunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Hát ellenőrizzük le. A 101-es. I close the vote. Rejected. Rejected. A szavazást lezárom. tíz. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 120 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 122 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 123 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, ellenőrizzük a 131-est. A 131-est ellenőrizzük, a szavazást lezárom elutasítottuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. A 132-est ellenőrizzük, a szavazást lezárom. Elutasítottuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es, egy kiegészítés mellette, ellene, ellenőrizzük, 137. Elfogadtuk. 139 mellette, ellene, ellenőrizzük. A 139-est fogjuk ellenőrizni. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük a 24-es kompromisszumot. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 146. Mellette, ellene, Kérném, hogy emeljék fel rendesen a kezüket. 146 mellette, ellene, ellenőrizzük, 146. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147 mellette, ellene, Ellenőrizzük. A 147-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 148 mellette, ellene, ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 149 mellette, ellene, Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 149-est. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Százötven mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 150-est. Szavazást lezárom, elutasítottuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152 mellette, ellene, ezt is ellenőriznünk kell, tehát a 152-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 153 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 154 mellette, ellene, ellenőrizzük, a 154-est fogjuk ellenőrizni. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Envi 2 es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene ellenőrizzük. 25-ös kompromisszumnál járunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 162 kiegészítés mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egy kiegészítés a 25-ös kompromisszumhoz. Mellette, ellene, ellenőrizzük. A 25-ös kiegészítéséről szavazunk, a szavazást lezárom elfogadtuk. 164 mellette, ellene, azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. A 164-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 165 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 166 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os kiegészítése mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy kiegészítésünk a 26-oshoz. Kicsit már bonyolult, tehát a 26-os kiegészítésének kiegészítése, ami nem más, mint a 186-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 186-osról szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 172 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk talán, de azért ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 189 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es kompromisszum kiegészítése mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as kompromisszum kiegészítése mellette, ellene, ellenőrizzük. Tehát a 30-as kompromisszum kiegészítését ellenőrizzük. A szavazást lezárom elutasítottuk. 200 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 200-as módosítót. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 201 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 202 mellette, visszalépünk a 201-esre, és ezt fogjuk ellenőrizni. Tehát még egyszer mondom, a 201-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 202 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizni fogjuk. 202-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 203 mellette, ellene, ellenőrizzük. 203-as. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 204 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 205 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 205-öst fogjuk ellenőrizni. A szavazást lezárom elfogadtuk. 206 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 207 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 208 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 218 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 219-es egy kiegészítője a 32-es kompromisszumnak mellette, ellene ellenőrizzük. 219. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 224 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 224-esnél járunk. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 2.25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.26 mellette, ellene, ellenőrizzük. 2.26-os. A szavazást lezárom elutasítottuk 227 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 228 mellette, ellene, ellenőrizzük 228. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 229 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, valószínűleg elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, a 229-esnél járunk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 230 mellette. Ellene. Tartózkodás. ellenőrizzük. A 230 est ellenőrizzük éppen. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 2.31 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33A kompromisszum kiegészítése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 240 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 240-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Kettő negyvenegy, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 244 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 245, mellette ellene ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 246 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. A szavazást lezárom. 31-31, úgyhogy elutasítottuk. 247 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. Tehát a 247-esnél tartunk, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette Elnök úr, elnézést kérek. Nem lehetne valahogy elérni azt, hogy a képernyőn láthassuk mi is a számokat, mert ön ugyan mondja, hogy elfogadtuk, hogy elutasítottuk, de a kijelzőkön nem látjuk a végeredményt. Igen, igen, mondja az elnök. es kompromisszumnál járunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 255 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 256 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 257 mellette, ellene, tartózkodás, hát ellenőrizzük. 257. Ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük. A 35-ös módosítót fogjuk ellenőrizni. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük, ez rendkívül fontos pont. A 36-os módosítót ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Akkor a 265 és a 266 következik egyben mellette, ellene, ellenőrizzük. 265 és 266 együtt. Ezt fogjuk most ellenőrizni. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Kettő mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. 267-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 268, illetve ...268 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, 268. A szavazást lezárom. Elnézést, van valami probléma? Valami nem működik? nem lehet megváltoztatni a szavazatot. Ugyanezt történt az előbb is, tehát egész egyszerűen probléma van a szavazással. Nem volt lehetőségem, hogy megváltoztassam a, a szavazatomat. Egész egyszerűen lezárta a szavazást addigra. Well, so that's a problem. Értem, kolléga úr, hogy ez probléma, de egyébként nem zártam le túlzottan gyorsan a szavazást. Egyetem melyik pontról van itt szó? A 268-asról? nem zártam le, nem zártam le, úgyhogy akkor most vissza fogunk menni a 268-asra még egyszer, és hogyha kérhetném, akkor üljön át egy másik helyre, egy másik szavazógéphez, egyszerűen vegye ki a kártyáját, és tegye be egy másik gépbe, és a technikusokat pedig megkérjük, hogy ellenőrizzék azt a gépet, amelyik nem működik, mert így lehetetlen szavazni. Hogyha megkérhetném a kollégát, hogy üljön át egy másik helyre, akkor ez valószínűleg megoldana mindent. Megtörtént? Tamburano kolléga talált egy működő szavazógépet? Igen, úgy tűnik, hogy igen. Akkor most még egyszer is utoljára visszatérünk a 268-as ellenőrzéséhez, és akkor újra szavazunk. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 269. Mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. 269. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 270 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, hiszen nagyon nehezen látható az eredmény. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 275 mellette, ellene, tartózkodás, hát ellenőrizzük ezt is, a 275-öst fogjuk ellenőrizni. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, ezt is ellenőriznünk kell, hiszen ez rendkívül fontos. 38-as kompromisszumot ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 276 és 277 egyben mellette, ellene, Valószínűleg elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. ...276 és 277, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 281 mellette. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 282 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 283-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Az envi 5-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás 289 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 290 mellett ellene ellenőrizzük, tehát a 290-est ellenőrizzük, 290-es. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 291-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 292-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 293 os mellett, ellene elfogadtuk. 294-es mellett, ellene, ezt ellenőrizzük, 294-es, ellenőrizzük a 294-est. Zárom a szavazást, elutasítva, 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszumhoz fűzött kiegészítés mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát a kiegészítést elfogadtuk. A 302-es mellett ellene. Ezt ellenőrizzük. Tehát a 302-est, 302-est. Zárom a szavazást. Elutasítva. 303 mellett, ellene. Tartózkodás. Tehát a 303-os. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 41-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 306-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 307-es mellett ellene. Ezt ellenőrizzük, tehát 307-est ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 308-as mellett. Ellene. Ugyan ezzel a többséggel elfogadtuk. 309-es mellett. Ellene. Nem vagyok biztos. Elutasítva. A 310-es mellett. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Tehát a 310-es. Ellenőrizzük a 310-est. Zárom a szavazást. Elutasítva. 42-es kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Indi 22-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. a 320-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 322-es mellett, ellene, ezt ellenőrizzük, 322-es. 322-es. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 323-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 324-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 326-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 327-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 328-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 330-as mellett. 328-as, 328-as, igen. 328-ast ellenőrizzük. 328-as. Kollégák, visszamegyünk a 328-asra, ellenőrizzük. 328-as. Zárom a szavazást elutasítva. 330-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 332-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 333-as mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 333-as, 333-as ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 334-es mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 43-as kompromisszum mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 342-es mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 343-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 344-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 345 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, NV 24-es második része mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 14 mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 5-ös. Agri 5-ös mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az egyes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes módosító mellett ellene. De ellenőrizzük, ellenőrizzük. Ez jobb, ha ellenőrizzük. 12-es módosító. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, ötös kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellett, ellene tartózkodás tartózkodás elfogadtuk, kilences kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellett, ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük a 12-es kompromisszumot, 12-es kompromisszum, ellenőrizzük, és most zárom a szavazást, elfogadtuk. 48-as mellett, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Egészen biztosak lehetünk ebben az esetben a 48-as. Zárom a szavazást. elutasítva, 51-es mellett, ellene, ellenőrizzük, 51-es, 51-es. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as. 58-as mellett. Ellene. Tartózkodás nem emelik fel a kezüket. Tehát az 58-ast ellenőrizzük, és mindenkit megkérek, hogy emelje fel a kezét. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás elektronikusan. Név szerint, név szerint. Elektronikusan név szerint. Megnyitom a szavazást. Elektronikus záró szavazás név szerint. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. 34-30 ellenében. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Nem volt könnyű. Nagyon aggódom, és sajnálom, hogy még mindig nem fejeztük be a munkánkat. A PIPER jelentésre térünk át, végrehajtási jelentés, és pedig az energiahatékonysági irányelvről szól. Kedves barátaim, akkor kezdjünk. Úgy tudom, hogy sokan el, úgy látom, hogy sokan eltűntek, már nem érdekel, érdekli önöket. 46-os módosító mellett, ellene. Tartózkodás, ezt ellenőrizzük. És kérem, hogy üljenek le. Ellenőrizzük a 46-ost. Zárom a szavazást. Elutasítva. 42-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es mellett, ellene, ezt ellenőrizzük, 41-es. Zárom a szavazást. Elutasítva. 43-as mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 47-es. Kedves elsősorban ülő kollégák, ha szavaznának, akkor megkönnyítenék a dolgomat. Gierek úr, Blanco López úr, már lassan elvesztem a kontaktusomhoz az SND-hez önök miatt. Zárom a szavazást. Elutasítva. 49-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A mínusz hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az NV2-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük? Az NV2-est ellenőrizzük. Envi 2 es NV2-es. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kedves néppárti kollégák, ha esetleg megtennék nekem, hogy szavaznak, akkor az nagy támogatást jelentene számomra. Kölcsönösen örülhetnénk neki. 60-as módosító. 60-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 51-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 41-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Envi 41-es. 41-es, 41-es. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 33A mellett, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a, a 3 a kompromisszum. Zárom a szavazást elfogadtuk. NV42-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. De, de inkább ellenőrizzük. Az NV42-es, NV42-es. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a 16A kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Tehát a 16A. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös mellett ellene tartózkodás ezt ellenőrizni kell ismét. 65-ös. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük még egyszer. A 68-as. Zárom a szavazást. 65-ös, a 4-es kompromisszum. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 4A kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Hát itt megoszlanak a frakciók. 4A kompromisszum. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Ilyen megosztottság Hát hihetetlen. Az SND részéről egy túl sok. Egy SND. Rendben. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Envi 43-os. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 10-es mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Ezt ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 4B kompromisszum mellett ellene. Ellenőrizzük a 4B kompromisszumot. 4B kompromisszum. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 232-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt elfogadtuk. Elfogadtuk. Negyvenkilences kollégák az NV 49-es, er, az N49-es, az NV 49-es mellett, ellene, ezt ellenőrizzük, a 49, a 49-est ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 81-es első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. Második rész. Mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 82-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. 82-es. Erről megnyitom a szavazást a 82-esről. Lezárom a szavazást. Accepted. 83 in favor. Against. Következő mellette ellene, hát ellenőrizzük le a 83-as tehát. I open the vote, I close the vote. Oh, well, it's SND too many, one person. Az SND-ből egyen túl, egyel többen szavaztak. Lezárom a szavazást. Compromise 5 in favor. Ötös kompromisszum. Against abstention accepted. Compromise 6 in favor. Következő kompromisszum mellette ellen elfogadtuk. 99-es mellette ellenem. Hát ellenőrizzük le. Ez nem volt világos. I close the vote. Rejected. Rejected this time. Elutasítva. Envi Henry 22-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 29 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31 mellettem, ellene, elfogadtuk, 102-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum, 105-ös. 105. We vote for 105 electronically. Yeah, electronically we vote and I close the vote. Is rejected. Uh, Elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118-astól a 121-esig négy módosítóval többen szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, Hát ellenőrizzük le a négy módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva 123 mellette Ellene tartózkodás elutasítva. Hát a 124-esről akkor szavazzunk. 124-es. Lássuk. 124, 124. Check one, two, four. I close the vote. Lezárom a 124-ről a szavazatot, szavazást, elutasítottuk 123 mellettem, ellenem, tartózkodás ellenőrizzük le a 123-ast. 123-as ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 128-as kitámogatja. Ki ellenzi? ellenőrizzük le. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ilyen módon tehát a 136-osra nem, a 9-es kompromisszumra térünk rá, a 9-es kompromisszumra tehát. 9-es kompromisszum, 9-es kompromisszum. Mellettem ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 149 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 151, 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 151 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, tízes kompromisszum, mellette ellen elfogadtuk, 159 mellettem, ellenem. Hát ellenőrizzük ezt le, inkább azt mondanám én, mondja az elnök. 159 ellenőrizzük tehát le. Check. ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 154 második rész mellettem, ellenem. Ellenőrizzük le a 154-es második részét, második részét tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. NV39 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. NV40 mellette, ellene elfogadtuk, NV48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 173 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 177 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 184 mellettem ellenem. Hát ellenőrizzük le a 184-est. I close the vote. No. Lezárom a szavazást, elutasítva. 185-ös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 187-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 189 mellette ellenem. Nem, tehát a 192-esről ellenőrző szavazást tartunk. 192-esről ellenőrző szavazást tartunk, lezárom a szavazást. Elutasítva. 189 és 190-esről együtt szavazunk, ez két azonos módosító mellette, ellene, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 13-as kompromisszum, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 200-as mellette, ellenem, hát ellenőrizzük le a 200-ast. I close the vote lezárom a 200-asról a szavazást. Egy szavazat különbséggel elutasítva. 205-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 202-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 203-as mellette, ellene, tehát ellenőrizzük le. 203-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 204 mellettem. Ellenem. Elutasítva, de hát ezért vizsgáljuk meg. 204. 204. I close the vote. 204, lezárom a szavazást, elutasítva. 206 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 207 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1.7 in favor. Következő, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2.18 mellette. Ellen. Abstention accepted. Compromise 15 in favor. Elfogadtuk 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 225 mellettem ellenem tartózkodás. Elfogadtuk 226 mellette. Ellenem. Hát ellenőrizzük le inkább. A 226-osról, 6-osról ellenőrző szavazást tartunk. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Úgyhogy most a 230-asról szavazunk mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 2.31 mellette. Ellene elfogadtuk, 2.33 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 2.35-ös. Kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Hát ellenőrizzük le. 2.35-ről, tehát ellenőrző szavazást tartunk. I close the vote. Melyet le is zárok. Elutasítottuk. 2.36 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 2.37 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 238 és 239-es, ezekről együtt szavazunk, hiszen azonosak, ki támogatja őket, ki szavaz nemmel, ellenőrizzük le. Ellenőrizzük le, a 238-239-esről közösen szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 240 mellette, 241 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt le. A 241-est, a 241-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 242-es mellettem, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le. 242. 242-esről megnyitom a szavazást. Megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 2, 43. Módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. 2.43. Képviselőtársaim, kérem emeljék fel a kezüket. Máskülönben nem látom ki, hogyan szavaz. Tudom, hogy az ITRE szakbizottságban hallatlan izgalmas a munka, de hát most szavazunk. No, szavazunk, és kérem, hogy jobban jelezzenek, világosabban jelezzenek. Tehát a 234-es mellett ki van, ellene ki van, tartózkodott-e valaki. Hát ellenőrizzük ezt is le. Nem volt ez világos számomra innen az emelvényről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 244 mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ugyanezzel a többséggel. 245 mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk, ezúttal elfogadtuk. 246 kitámogatja. Bocsánat, így az elnök, bocsánat. Ah, okay. Sorry, we should not vote Two, four, six. Okay. Tehát a 246-osról nem szavazunk. Viszont a 248-asról igen, mellette ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le a 248-ast. I close the vote. Rejected. Lezárom a szavazást elutasítás. 17-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 257-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 258 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 262-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 10A kompromisszum mellette ellenem tartózkodás. Nos, a frakciók szerint meg, megosztottak az emberek, tehát szavazni kell erről 10A kompromisszum. Lezárom a szavazást. Tizennyolcas kompromisszum mellettem. Mert ellene tartózkodás elfogadtuk. 267-es második rész mellettem ellenem, tartózkodás elutasítva, 266 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 269 második rész mellette, ellenem, elutasítva, Envi 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Envi 32 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 274 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 275 mellette ellene Hát ellenőrizzük ezt a 275-ösről, ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 276 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 277 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 279 mellette ellenem elfogadtuk. Tizenkilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. NV8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. NV12 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Envi 15 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 291-es módosító mellette, ellene. Itt ellenőrizzük le a 291-est. Lezárom a szavazást. Rejected. 293 in favor. Against. Következő mellette ellene elfogadtuk. 294 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 19A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. De ellenőrizzük le. 19A kompromisszum ról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 295-ös mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva, 297-es mellette, ellene, tartózkodás, 297-es ellenőrizzük le. 297-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 298 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19B kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 37 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 303 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Envi 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 311 mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 311-esről, megnyitom az ellenőrző szavazást, melyet melyet még nem zárok le, mert az SZND-ből egyel többen szavaznak a kelleténél. Most zárom le a szavazást. Elutasítottuk. 312 mellette, ellene, elfogadtuk. 313 első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 3.13-as második részéről, akkor ellenőrző szavazást nyitunk meg. Nyitok meg. Lezárom ezt az ellenőrző szavazást. Nem, az SND már megint többen szavaztak, mint kellett volna, mint lehetett volna, mint szabadott volna. Most zárom le a szavazást, elutasítva. 3.14 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 3.15 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 316 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 317 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 318 kitámogatja, ki ellenzéki tartózkodott, elfogadtuk, 319 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 320 mellettem, ellenem, hát ellenőrizzük le a 320-ast. I close the vote. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 321 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 322 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 323 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 324 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 325 mellette, ellene, ellenőrizzük. A 325-öst ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Te jó ég! Elutasítottuk. 326 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 327 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 328 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk NV45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk NV46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, MV47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, MV54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 19 mellette, ellene, valószínűleg elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük a 19-est. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, mert nem egységesen szavaznak a frakciók. A szavazást lezárom. 31-es módosítónál járunk tehát, és a szavazást lezárom. Elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk, úgy gondolom, de ellenőrizzük. A 39-es második részét fogjuk ellenőrizni. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Egyes, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3, 4, 12 együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, A kettes kiesik, azt mondják, úgyhogy az ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hat mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk hét mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk nyolc mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk kilenc mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk kilenc Ellenőrizzük a kilencest Jó, ellenőrizzük a kilencest A szavazást lezárom. Elfogadtuk tíz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. tizenegy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerinti szavazás lesz, mint a végszavazás. Markus Piper jelentéséről van szó. A szavazást lezárom. 34 támogató szavazat, 25 ellenszavazat, egy tartózkodás mellett elfogadtuk, és gratulálunk is. Nézzük az utolsó szavazati napirendi pontunkat és én már az elején megmondtam, hogy ez két óráig fog tartani. Azért lehet, hogy a két óránál kicsit hamarabb be tudjuk fejezni a szavazást, de ehhez nézzük rögtön a Lewandowski jelentést az MFF 2014-2020-as témában a parlament véleménye a bizottság javaslatáról egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk három mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk négy mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 26 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 25 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 27 mellette, ellene, ellenőrizzük a 27-est. Huszonhetest ellenőrizzük, a szavazást lezárom. Elutasítottuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosító, egy szóbeli módosítóval egybekötve. Van-e ellenvetés a szóbelivel szemben? Gondolom, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miről is szól ez a szóbeli módosító. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig elektronikus szavazás következik, méghozzá a mai nap utolsó szavazása. Gondolom, hogy mindenki rendkívüli módon sajnálja, hogy véget ért a mai szavazás. A szavazást egyébként lezárom. Elfogadtuk a szöveget, gratulálunk a jelentéstevőnek, minden egyes kollégának, akinek ma a jelentéséről szavaztunk. Mindenkit arra kérnék, hogy most ne pattanjon fel, hanem ha lehetséges, akkor maradjon velünk 12.30-ig. Okay. Speedy, today Dear colleagues, ladies and... Kedves kollégák! Hölgyeim és uraim! Elméletileg 34 percünk van három pontra. Én eh, szerintem ezt meg tudjuk oldani, az ITRE szakbizottságban minden lehetséges. Tehát eh, Három információm van. Az első Buzek, Gierek és Féderlej. Három pont. És megígérhetem, hogy öt percet fogok beszélni. A 2017-es költségvetés trilógusra való mandátuma. Tehát az ITRE szakbizottság mandátuma. Mit is írtam be az ITRE nevében, esetleg az önök számára fontos lehet. Nagyon röviden szeretném elmondani. Biztosítanunk kell a 2017-es költségvetésben, hogy a növekedés szolgálatában álljon és pedig tudás alapú, intelligens, fenntartható és befogadó jellegű legyen. Tehát ezt a négy pontot említettem. A második fontos pont, hogy elérjük ezt, el kell érnünk, hogy a több éves programokat, a Horizon és így tovább elérjük. A harmadik pedig fontos, hogy a Connecting Europe eszközt is előre mozdítsuk, ami pedig a Horizon 2020-ra vonatkozik. És hogyha így bele gondolunk a hetedik keretprogramba, akkor ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb az eredményhányados. Tehát nem elég itt a finanszírozás. És az európai kutatási térség is nagyon veszélyes nekünk. Tehát a negyedik Nagyon fontos az, hogy elég legyen az eniszára, tehát az energia hálózatok biztonságára. Erről az itrében már vitáztunk, és néhányan könnyen megértik. Tehát az ötös, tehát tipikus, És nagyon fontos az, hogy az Energia Unió céljait elérjük. Az energia piac az nagyon nyilvánvaló, nagyon fontos a hatékonyság, és a fő pontom az energiapont. A hatos, nagyon fontos, hogy az EU energia szabályzási együttműködés megfelelően működjön. Pontosan tudja, hogy az ASZER től függ szinte minden. És nagyon fontos itt az energia nagykereskedelem, nagyon fontos az energia nagykereskedelem, de nagyon fontos például az energia továbbítás, és ez az üzemeltetőkön és a szabályzókon múlik. Azonban az energia szabályzók területén lévő együttműködése nagyon fontos számunkra. A hetes pont végül, de nem utolsó sorban, felhívtam a figyelmet az ITER program fontosságára. Nem ITRE, ITER de van egy kis különbség. Itt is haladás kell, itt is támogatás lesz. Tudjuk, hogy nem túl egyszerű, hogy új energiaforrásokat tegyünk, fedezünk fel, és nagyon fontos az, hogy a fizetési késlekedéseket megszüntessük. Tehát hét lényeges pont. Hogyha valakinek valamilyen kérdése van, akkor kérem, akkor tegyék fel a kérdéseket. Úgy látom, hogy senki sem kér szót, de, de, de. Telicska képviselő. Nagyon rövid lehetek, és köszönöm ezt a jelentést. Szerintem nagyon megbízható, és teljes mértékben el tudom fogadni, de három megjegyzést tennék. Szerintem erre utalni kell. Tehát a kutatás, fejlesztésbe való beruházások alapvető fontosságúak, és véleményem szerint az Európai Unión belül nem kap még mindig kevés hangsúlyt a kutatás és a fejlesztés, az innováció. Nagyon fontos az, hogy megfelelő fedezete legyen. A második megjegyzésem a KKV-k a KKV képzik az európai gazdaság gerincét. Gondolom, hogy nem kell így győzködnünk egymást arról, hogy mennyire fontosak a KKV-k, de mindenképpen a startupokra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Szeretném megjegyezni, hogy olyan projekteket is finanszíroznunk kell, amelyek a gazdaságunkat célozzák meg, és itt a körforgásos gazdaságra gondolok elsősorban. Nagyon fontos az, és nagyon lényeges az, hogy ezen a téren is a növekedésre koncentráljunk. Nagyon fontos, köszönöm szépen, hogyha válaszolhatok az egyes többet kellene a KKV-kről szólnunk. A COSME foglalkozik a KKV-kkel, tehát a COSME a megfelelő program. A körforgásos gazdaság nem az ITRE, hanem az ENVI felelőssége, és az ENVI-re szeretnék utalni, hiszen az ENVI felelős elsősorban a körforgásos gazdaságért. Nagyon fontos ez, és teljesen nyitott vagyok a javaslatokra. Tehát, hogyha valaki valamit hozzáfűzne, egyetértek elnök úr, de én is fontosnak tartom a körforgás gazdaságot, például a hulladékkezelés tekintetében, és ez egy ipari dolog is, a hulladékkezelés. És örülök, hogy egyetért ezzel, egyetértek, egyetértek, Maragall képviselő. Köszönöm. Egészen röviden a következőt mondanám. Szerintem egyetérthetek azzal, amit éppen említettek. Az ITER képez egy kivételt, és azzal eh, a több éves pénzügyi keretet is átdolgozunk most, tehát eh, bárhogy is legyen. Szeretnék megismételni, hogy eh, a számbevőszék jelentését is figyelembe kell venni az ITER esetében, tehát nem csak a finanszírozás, és a következő év költségvetési tervében is meg kell ezt jelentetni. Még egy egészen konkrét megjegyzés. A több éves pénzügyi keret utáni első évben vagyunk, és eh, már Döntöttünk arról is, hogy átdolgozzuk a több éves pénzügyi keretet, tehát nagyon figyelmesnek kell lennünk. Hogy ezt a stratégiát hogyan ültetik át. És a Horizont 2020-as esetében is figyelnünk kell ezekre a dolgokra. Tehát a COP21 megállapodás után egy évvel meg kell néznünk, hogy mik az első lépéseink. Hogy hogyan alkalmazzuk a klímaváltozás elleni stratégiánkat. Látnunk is kell, például az iparpolitikán belül, hogy milyen lehetőségek vannak. És igenis vannak lehetőségek, például az energiahatékonyság tekintetében. De figyelnünk kell a regionális konvergenciára is. Hogy az európai régió közötti különbségek Európában csökkenjenek. Tehát ezeket kell mindenképpen egymással összehasonlítanunk. Igen, ami a számbevőszéket illeti, ez a Költségvetési Bizottság témája elsősorban, hiszen ők felelősek itt elsősorban a véleményért, de figyelembe kell venni azt is, hogy a vitánk alapjául szolgálhat. Tehát figyelnünk kell, hogy hogyan, mire költjük a pénzünket. És természetesen ezek a félidős áttekintés témáit képzik majd. Meg kell néznünk az iparpolitikát, meg kell néznünk a hatékonyságot, és teljes mértékben egyetértek önökkel. Manka úr a következő. Köszönöm a szót és a lehetőséget. 2014-ben az Európai Unió 25 milliárdot halmozott fel kifizetetlen számlák formájában. Ez lecsökkent 20-ra, utána 17-re. És pedig a projektek nem kerültek megfelelő módon végrehajtásra. Ez volt az oka annak, hogy a számlákat nem fizették ki. És a bizottság a mai napig nem nyilatkozott ezekről, tehát a nem kifizetett számlák helyzetéről hogyha nem fizetnek mondjuk az önkormányzatok, de az önkormányzatoknak, a szállító, a beszállítóiknak ki kell egyenlíteni a számlát, akkor ennek munkanélküliség is lehet a következménye. Tehát éppen ezért meg kell kérni a bizottságot, hogy igenis egy bizonyos határidőn belül nyilatkozzon arról, hogy a nem kifizetett számlák következményei mik. Hiszen, hogyha gyorsan végrehajtják a projekteket, az rendben van. Viszont, hogyha nem, és ott maradnak a kifizetetlen számlák, akkor ezeknek nagyon negatív kihatásai is lehetnek. És az elmúlt négy évben ezt láttuk is. Úgy gondolom, hogy ezt a véleményben meg kell ismételnünk, de elsősorban a Költségvetési Bizottság felelős ezért. Tehát a, a nem kifizetések hatásai az európai költségvetésben. Tehát teljes mértékben egyetértek ezzel a megjegyzéssel. Benito Ziluaga. Köszönöm szépen. Elnök úr, rövidre foghatom magamat. Az Európai Unió az energiaágazatban elsősorban az éghajlat célok betartására kellene, hogy koncentráljon, főleg a Párizs éghajlat célok betartására. Főleg a, főleg a Horizon 2020 program pénzeit kellene e célra fordítani. Sajnos ennek a programnak a költségvetését jelentősen csökkentették az elmúlt években. növelni kellene a megújuló energiaforrások részesedését, és növelni kellene ezeknek az arányát az energiamixben. Úgy gondolom, hogy az idáigi fellépések nem voltak elég sikeresek e tekintetben. Nem sikerült a nagy beruházásokat sem átcsoportosítani az olyan fontos programokban mint például a COSME, amely a KKV-kat célozza meg. Olyan projektekre van szükség, olyan projektekről beszélünk, amelyek néha megvalósulnak, néha nem, de gyakran nem érik el a regionális vagy a helyi szintet. Ami pedig az ITER program finanszírozását illeti, ahogyan már előttem is mond, szóltak erről, mi abszolút ellenő, ellenezzük ezt a projektet, hiszen arra van szükség, hogy a projekt finanszírozására szánt összegeket másként használjuk fel. Ez a projekt egyéb iránt teljesen teljesen ellenébe megy a céljainknak, hiszen nem egy központosított néhány kézben lévő energiaellátást szeretnénk biztosítani, hanem decentralizált. Ráadásul a biztonság tekintetében is komoly kételjeink vannak. Egy szóval az ITER projektet meg kell szüntetni. Köszönöm szépen képviselőtársaim, úgy hiszem, kijelenthetjük, hogy az energia kérdést az éghajlat kérdéssel együtt nagyon komolyan kell venni. Több kutatásra van szükség a Horizon 2020 forrásaiból, ez egyértelmű, de hozzá kell tenni, hogy a Horizon 2020 40%-kal több pénzt kapott, mint a hetedik kutatási keretprogram. Tehát jelentősen nőtt azért ez a költségvetési támogatás. Ez az Európai Unió költségvetésének az a része, mely a legnagyobb növekedést ért el, 40%-osat. Ami pedig az ITER programot illeti, hát igen, a fúzió vagy nem fúzió kérdése megosztja a vélekedéseket, érdemes erről tudományos vitát nyitni, de úgy gondolom, hogy nem szabad megfeledkeznünk az alapkutatásról sem kontinensünkön. Lehet, hogy a mostani alap, alapkutatásból merül fel majd fogalmazódik meg az a technológia, amelyet az elkövetkező évtizedekben használunk. Kappellasszony, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Voltak éppen a legtöbb pontot említették, valóban elegendő finanszírozásra van szükség, mind a Horizon 2020-ra, mind a CEF számára a Connecting Europe eszköz számára. Beszélt arról, hogy az FC tekintetében a hatékonyság alacsonyabb, lehet, hogy itt lesz mit még kiigazítanunk a középidős áttekintés során. És mind az Eliza, mind az ESA számára kellő biztosítékokat kell megteremteni, hogy a finanszírozásuk működik majd. Én is helyeslem, hogy a KKV-kat a kozméhez rendeljük, de nagyon fontos ez a kérdés az MV-ben, de mi itt foglalkozunk szintén ezzel, én magam árnyék jelentős többé is vagyok. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb pontokat tehát tisztáztuk. Köszönöm szépen. Az FC kérdésére visszautalva. Hát a pénzünket szeretnénk visszakapni a Horizon 2020 pénzét. És nem csak visszakapni, hanem 10-15-ször többet szeretnénk látni ebből a pénzből. Koticsek úr. Köszönöm szépen. Azt szeretném kiegészíteni, amit Manko kollega mondott. mutassa meg a bizottság, hogy milyen veszteségek jöttek létre, melyek onnan eredtek, hogy a számlákat nem egyenlítették ki. Ami pedig az itert illeti, lehet, hogy az iterre fordított pénzeket inkább a napenergia kutatására kellene fordítani. to be closer to our sun. I like it very much. Okay. Köszönöm szépen. Kappel asszony ismét. Nem kéri a szót? Nem. Uh, well, uh, thank you very much for all your remarks. I think that... Köszönöm a meglátásaikat, észrevételeiket. Ezeket figyelembe kell venni. Köszönöm szépen még egyszer. A módosítók benyújtásának határideje 2016. május 24-e, 6 óra. Voltak éppen minél egyet tudunk érteni, majdnem mindenben. Az indikatív javaslatok tervezettének benyújtása május 30-a 12 óra. Tehát május 24-e módosítók benyújtásának határideje este 6 óra, és az indikatív javaslatok, a pilotprojektekre vonatkozó javaslatok május 31-e 12 óra. Azt hiszem, hogy ezzel lezártuk a trialógusok a munkát, illetve a háromoldalú tárgyalások megkezdéséről szóló mandátum megadásáról lezártuk a vitát. Aztán a fűtésre és hűtésre vonatkozó uni, uniós stratégia. Adam Giereki a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, ha jól értem, hasonlóan fogunk itt is eljárni. Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim! A hűtési és fűtési stratégia a primér energia felhasználás 40%-át fedi le. Ennek az energiafelhasználásnak a felem pedig olyan energiafelhasználás, melyben a hűtés és fűtés konverziójából egy sor megtakarítás érhető el. Az EU tagállamokban sok-sok más-más szinten áll a cél elérése. Az elektromos állam előállítását konszolidálhatjuk bár, de a fűtés, hűtés sokkal inkább egy helyi probléma. Ezek súlyos <laughs> problémák. Hangsúlyozni kell, hogy itt egy differenciált hierarchia alakul ki a prioritások és a fellépések között. Éppen ezért tehát a legfontosabb prioritások sokkal inkább az épületek termomodernizációba rejlenek. Ez a legegyszerűbb és a leggyorsabb módja annak, hogy az energiafelhasználást még hatékonyabbá tegyük, és így új munkahelyeket teremtsünk. Ezért ezen prioritásos objektív során növelni kell a forrásokat, és meg kell szüntetnünk a regionális fejlesztési alapban található határértékeket, küszöbértékeket, hiszen itt egy nagyon súlyos korlátozás érvényesül, ezt pedig úgy gondolom, hogy meg kell szüntetnünk. Főleg a nagyon kevéssé modern és lerobbant lakótelepek felújítása kapcsán következő pontban a lakótelepek és a fűtőközpontok kapcsolt energia és hő előállítási központokra való átállásáról van szó. Itt történelmi különbség mutatkozik az EU keleti és nyugati tagállamai között, illetve mutatkozik ez a különbség a gázfogyasztásban is. A földközi tengeri tagországokban pedig egyre több probléma ered a globális felmelegedésből. És így egyre nagyobb energiaforrásokat használnak fel a hűtem. Egyre több elektromos áramot kell előállítani a klímaberendezések működtetés érdekében. A mai téma nagyon sok átfogó eszközt tesz szükségessé, többek között a városfejlesztés, a város tervezés és építés területén. Az is célunk kell, hogy legyen, hogy minél több természetes erőforrást használjunk fel hűtés, fűtés céljainak érdekében. Ehhez pedig az idevágó kutatás eredményeire is ki kell térni. Mi több vélhetőleg egy teljesen új, környezet tudatos iparág jön majd létre ezen a területen. Az Európai gazdaság, az európai gazdaság szereplői pedig egyre inkább specializálódnak ezekre a kihívásokra, ezekre a feladatokra, és ezt üdvözölni tudjuk. Azt hiszem, hogy a kérdéseket felvázoltam a tervezetemben, kérem vizsgálják ezt meg. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a módosítók benyújtásának határideje május 27-e lesz. azaz nyakunkon van már ez a határidő. Az ITRE-ben július 12-én szavazunk. A plenárison pedig augusztusban szavazunk. Köszönöm, kedves kollégák! Köszönöm, most pedig a néppárt árnyék jelentős tövőjének adom meg a szót. Thank, thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatni tudom az előadót egy sor kérdés tekintetében. A hűtés, fűtés kérdéséről legfőbb ideje volt, hogy elkezdjük a beszélgetést, a vitát, az elgondolkodást. Különböző kontextusban vitatjuk meg a hűtés és a fűtés kérdéseit, de most végre tekintsünk rá holisztikusan erre a jelentésre important technical aspects, but uh... Az előadó egy sor technikai szempontot is kiemelt. Én úgy gondolom, hogy nekünk stratégiai birány mutatásra van szükség. Ennek fényében néhány módosítót fogok benyújtani, és felvázolom, hogy milyen irányba mutatnak majd a módosítóink. Nagyon fontos, hogy a hűtés-fűtés kérdését diverzifikáltan lássuk. Függ ez, hogy hogyan oldják és hogyan szabályozzák ezeket a kérdéseket a tagállamoktól. A helyi hatóságok, illetve a regionális hatóságok is szerephez kell, hogy jussanak, és éppen ezt a szerepet szeretnénk megerősíteni módosítóinkban megerősítjük módosítóinkban azt is, hogy szükség van a technikai semlegességre, illetve még egyszer mondom, hogy a helyhatóságok szerep, helyhatóságoknak nagyobb szerepet kell nyújtani a tervezés, a hűtés, fűtés rendszerének kialakítása során. Ezen felül a pénzügyi szempontokra is rá kell világítani Összességében tehát azt mondhatom, hogy a hűtés és a fűtés kérdését általában az energiaunió, valamint az éghajlat politika kontextusában szemléljük, és azt várjuk el, hogy az energia hatékonysági irányelvek áttekintésének folyamata hatékony legyen, és így mi hamarabb az épületek energia hatékonyságáért konkrét lépéseket lehessen tenni, illetve világos iránymutatásokat kapjunk ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Kérem, fogják magukat. Rövidre szorít az idő. Peterzen úr az Alda nevében, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak Mi is nagyon fontosnak tartjuk a fűtés-hűtés kérdését, különösen persze a biztonság kérdését, a Szaragasz kollega beszélt erről. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt évek gáz válsága elsősorban fűtési válság volt. Úgy gondolom, hogy a helyi megújuló energiaforrásokat kell jobban kihasználni annak érdekében, hogy jobb értéket teremtsünk a ráfordított pénz ellenében. És ez új munkahelyeket teremthet, és persze csökkentheti mind az állampolgárok, mind a vállalkozások költségeit. Az EU szerepe abban kell, hogy álljon, hogy a megfelelő szükséges szabályozói környezetet teremtse meg. Az energiahatékonysági irányelv, vagy az épületek energia teljesítményéről szóló irányelv, tehát fontos szerepet játszik. Úgy gondoljuk, hogy Fontos, hogy világos célokat határozzunk meg, és igazi integrált megoldásokat dolgozzunk ki, és így integráljuk például az épületekben való felhasználásra és a megújulókban származó energia elektromos áramot. Örömmel dolgozunk együtt az előadóval ennek szellemében, és készítünk majd előmódosítókat. Köszönöm. Köszönöm, kollega. Jávor Benedek a zöldek árnyék jelentéstevője nincs itt, de Turmes úr viszont itt van. Igen, köszönöm szépen, köszönöm először is Gierek úrnak a munkát. Valóban nem szabad megfeledkezni a hűtés-fűtésről, és látnunk kell azt is, hogy az EFSI-ben sincs elegendő projekt, főleg a kelet-európai épületek módosít eh, felújításáról. Erről beszélnünk kell, a CHP-t támogatnunk kell, modernizációt is, de úgy, hogy a geotermikus és a biomassa vagy a megújuló energiaforrásokat helyzetbe hozzuk. Van egy kérdésem, melyet önhöz intézek. Azt mondja, hogy a technológia semlegességet támogatja. Ön azt mondta az előbb. Gierek úr ugyanakkor a 15. bekezdésben azt mondja, hogy a régi berendezések felhasználásának véget kell vetni. Tehát használjuk-e továbbra is a házak fűtésében a szént? Ez egy kérdés. Mondjuk Krakó városában Például azt mondják, hogy a házak fűtésére jó szén, szén de hogyha technológiai semlegesség, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk technológiai semlegesek, akkor a legmodernebb technológiákat kell segíteni. Köszönöm. Ernst asszony a GUE nevében, ő az árnyék jelentéstevő, tessék. Köszönöm szépen. Összességében egy sorpont pont tekintetében pozitívan lepett meg bennünket Gierek kollega jelentés tervezete. Persze mi is úgy gondoljuk, hogy az energiahatékonyság nagy szerepet kell, hogy játszom, és a heating és cooling, a hűtés-fűtés területén ez különösen fontos. Mi is úgy gondoljuk, hogy a megújuló energiaforrásoknak nagyobb szerepet kell adni, és a kutatás területén is előre kell lépni. Egyetértünk az EU alapok, a regionális fejlesztési alapban lévő pénzkorlátok feloldozásáról mondott akkor, de ugyanakkor van egy-két kijelentés, amelyet nem tudunk támogatni, például a fosszilis energiaforrásokra való utalás. Ezt nehezen tudnánk támogatni, és a cseppfolyós gázról mondottakat sem tudjuk támogatni. Úgy gondolom, hogy hogy előnybe kell előnyös helyzetbe kell hozni a megújuló energiaforrásokat. Probléma mutatkozik a hagyományos erőművekkel is, amelyeknek az előadó szerepet szán, azt hiszem, hogy ettől is el kell búcsúznunk. Úgy gondolom tehát, hogyha ilyen kérdésekről cserélünk eszmét, akkor csak akkor van értelme a vitának, hogyha ebbe az irányba haladunk, és valóban megfontoljuk, hogy hogyan, miként lehetne a megújuló energiaforrásokat jobb helyzetbe hozni, és az energia hatékonyságot erősíteni. Ehhez több forrásra van szükség, ahhoz, hogy a szavakból valóság váljék, és áttörést érjünk el az energia hatékonyság területével. Egyébként nem csak az energia a volt kommunizmussal függ össze mindez, hiszen ez a rendszerváltozás után is sok olyan épületet építettek, amelyeknek az energia hatékonysági mutatója nem olyan nagyon jó. Alapvető megközelítésre van szükség, ezt kellene keresnünk. Köszönöm szépen. Kérem a tolmácsainkat, hogy egy kicsikét még maradjanak velünk. Még 10 percet csippentsenek le az ebédszünetekről. Nagyon elhúzódott a szavazás, és nem tudtuk betartani az időt. Úgy veszem tehát, hogy a tolmácsok felajánlották ezt a 10 percet. In our discussion on behalf of ENF is Madame Kappel. Most pedig Kappel asszony az elnök részéről. Köszönöm, elnök úr. Ahogy már hallottuk, az energiafelhasználás 50%-a hűtés-fűtésre megy el, tehát ez a legnagyobb felhasználó ágazat. Európában éppen ezért nagyon fontos ezzel foglalkozni. Én itt négy megjegyzést tennék. A jelentés is viszonylag jól mutatja ezt. Az egyik az épületek hőszigetelése. Ez nagyon fontos a széndiokszid kibocsátás ellen és a hatékony energiafelhasználás is lényeges, hiszen a jövő program, a jövő évben lesz egy refit program, melynek során hőszigetelik majd az épületeket. Az épületek 1,2%-át renoválják évente, ez túlságosan kevés. És a tagállamokban nagyon különbözően foglalkoznak az épületek hűtésével, fűtésével. Az intelligens épületek, intelligens rendszerek is egy lényeges pontot képviselnek. Nagyon fontos az, hogy a jogszabályzás mellett egyéb ösztönzőket is kellene felkínálni, hogy megérje. A harmadik a hűtés, főleg a déli országokban nagyon lényeges, a légkondicionálás, és szerintem pedig nagyon hatásosan meg lehet a fordított hőcserét oldani. Ezt a megoldást még kutatni kell. A negyedik utolsó pontom pedig az egyéni napelemek jobb használata. Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót a képviselőknek, mindenki egy percet kap. Blanco López képviselő, és utána Kohlicek képviselő. Left, okay. Mr. Kohlicek, one minute, 30 seconds. <laughs> Děkuji. Eh, Kohlicek képviselő másfél percet kap. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a technikai megoldásoknál tulajdonképpen a három aspektusból csak egyet veszünk figyelembe. Ezen kívül még az elméleti tanulmányokról is kellene beszélnünk. A Dresdai Egyetemen kidolgoztak egy rendkívül érdekes elméletet, mind a fűtés, mind a hűtés tekintetében, Például ezeket az elméleti tanulmányokat is idézhetnénk, ezeket is figyelembe vehetnénk. És aztán van még egy harmadik pont is, ez pedig a kondenzáció kérdése. Számos kérdés felmerült mind a kondenzáció kapcsán, mind pedig a hűtővizek felhasználása kapcsán, hogy ezek semmilyen negatív környezeti hatással ne járhassanak. Úgyhogy még egyszer szeretném elmondani, hogy egyrészt a hűtővizek felhasználása, másrészt pedig az elméleti tanulmányok alkalmazása nem kihagyandó kérdés. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy itt van az Európai Bizottság képviselője is egy hölgy a bizottságtól, hogyha jól gondolom, de a bizottság képviselői rázzák a fejüket, hogy nincsen itt. Tehát, hogyha valaki más szeretne az Európai Bizottságtól hozzászólni, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen. Feljegyeztük a szakbizottság véleményét és kérdéseit, és természetesen várjuk a jelentést, várjuk a jelentés végleges szövegverzióját, és csak utána fogunk majd a hűtés és hűtési stratégiával kapcsolatban lépni. Nem tudom, hogy van-e időnk arra, hogy néhány konkrét pontra reagáljak, hogyha nincsen, akkor annyit szeretnék elmondani, hogy nagyjából egyetértek azzal, ami elhangzott. Egyrészt az épületek újjáépítésénél és renovációjánál az energetikai teljesítményt figyelembe kell venni, ez mindenképpen fontos aztán pedig a megújuló energiaforrásokat szintén prioritásként kezeljük. Ezekben a megjegyzésekben egyetértek, és még egyszer ismétlem, hogy feljegyeztük a megjegyzéseket, és várjuk a szakbizottság hivatalos jelentését. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, és akkor most visszaadom a szót a jelentéstevőnek, tessék. Elnök úr, köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon hosszú és nagyon érdekes vitát folytathatnánk még le ebben a témában, de azt azért ne felejtjük el, hogy alapvetően tudjuk, hogy hogyan működik a hűtés és a fűtés, és hogy mindez attól is függ, hogy az adott tagállamban melyek a jól hozzáférhető, vagy megfelelő áron hozzáférhető lehetőségek. Összességében a prioritások felállítását tartom a legfontosabbnak. Az árnyékjelentéstevőkkel való viták során megpróbálunk majd megegyezni a prioritásokban, és biztos vagyok abban, hogy ez sikerülni is fog. Az egyik prioritás mindenképpen az épületek felújítása kell, hogy legyen a az épületek update-je. Nézzük csak meg itt a brüsszeli épületeket, például milyen itt általánosságban a szigetelés. Számos történelmi jelentőségű régi épület van itt Brüsszelben, amelyeknek a szigetelése rettenetes. De nem csak Belgiumot említeném, vagy Brüsszelt említeném, megnézhetjük a 2014-ben csatlakozott országok épületeinek helyzetét is. Tulajdonképpen enyhe túlzással fogalmazhatnék úgy, hogy teljes államok vannak, ahol szinte minden egyes épületet modernizálni kellene. Ami a prioritásokat illeti, egészen biztos vagyok abban, hogy meg tudunk majd egyezni a prioritásokban, és abban is, hogy milyen intézkedésekkel lehet ezeket elérni. Köszönöm szépen! Adam Gierek kollégának a hozzászólást. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a módosítók benyújtási határideje május 27-e déli 12 óra. Az itrés szavazás július 12-én lesz, és a plenáris szavazásra pedig szeptemberben kerül majd sor. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, lezártuk a 12-es napirendi pontot, de még van egy 13. napirendi pontunk is, az alacsony széntartalmú beruházásokról és a kibocsátásról, amely egy rendkívül fontos jelentés, úgyhogy elnézést kell kérnem az ITRÉS jelentéstevőtől, Frederiktől, illetve minden egyes árnyék jelentéstevőtől, de egyszerűen nincs több időnk a mai napon, Egyszerűen nem tudjuk megvitatni már ezt a jelentést a mai napon. De az itt javasolnék valamit a jövőre nézve, hát először is azt fogom javasolni, hogy halasszuk el ezt a vitát. Június 13-án és 14-én lesz a legközelebbi szakbizottsági ülésünk, úgyhogy akkor napirendre fogjuk tűzni ezt a témát. Ez már kevesebb, mint egy hónap múlva, mindössze három hét múlva lesz, ennek következtében természetesen a módosítók határideje is kitolódik majd, ez június 15-e lesz, tehát az itrés ülés másnapja. Ez a javaslatom. Valójában úgy gondolom, hogy nincs semmilyen más lehetőségünk, úgyhogy azt kérném Federlő úrtól, hogy fogadja el ezt a javaslatot, már is megadom neki a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon sokan követik ezt a vitát, NGO-k, az ipar képviselői, és hát nyilván most már nincs lehetőség arra, hogy egy érdemi vitát lefolytassunk, úgyhogy akkor én is inkább arra szavaznék, hogy ne csapjuk össze ezt a napi rendi pontot, hanem vitassuk ezt meg a következő ülésen, amikor tényleg lesz majd időnk ezt rendesen megvitatni. Azt is kérném, hogyha lehet, akkor még egy kicsit toljuk ki a módosítók benyújtási határidejét, hogy mindenkinek legyen ideje a vita után még a módosítókon dolgozni. Nagyon sokan intenzíven várták ezt a vitát, akiktől elnézést kell kérnem, de mindenképpen örülök annak, hogy nem tapossuk bele a fennmaradó néhány percbe a jelentésemet, hanem normális időt szánunk majd erre a legközelebbi alkalommal. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tulajdonképpen arra is van lehetőség, hogy rendezzünk meg egy különleges ülés Strasbourgban, és akkor napirendre tudjuk majd tűzni ezt a fontos jelentést. Esetleg az interneten tudják akkor majd követni azok a vitát, akik nem tudnak ott lenni, mert ugye Strasbourgban mindenkinek számos elfoglaltsága van. Annyit tudok egyelőre ígérni, hogy elgondolkozunk azon, hogy mik a lehetséges megoldások, és természetesen önnel is és az árnyékokkal is kapcsolatban maradunk, és akkor eldöntjük, hogy mikor tudjuk megvitatni ezt a jelentést. Elnézést kérek mindazoktól, akik készültek erre a napi rendi pontra, de tényleg nem tudjuk már tovább folytatni a mai napi ülést. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy 13 percet ráhúztak az ülésre, és akkor még egyszer mondanám, hogy a következő ülésünk Brüsszelben lesz, június 13-án és 14-én, vagy esetleg Strasbourgban. Köszönöm szépen!